az elnök. Good morning, Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülés megnyitottam, kérem foglaljanak helyet. A következő napi rendi pont kapcsán az Európai Tanács nyilatkozata és a bizottság, tanács, ö, bizottság nyilatkozai következnek a legutóbbi tanács ülés konklúzióiról Van Rompuy úr kapná meg a szót, de még nincs itt, hát várnunk kell egy kicsikét.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 az Európai Tanács március 1-i második ülésének következtetéséről, még Van Rompuy meg nem érkezik szívesen. Elmesélgetek er- önöknek itt. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Jó napot kívánok, elnök úr! Üdvözöljük! Az ülés megnyitottuk, elnök úr, öné azonnal a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Tanács március 1 és 2 ülése pozitív.